Ez az elnökség továbbra is nyitva áll a témában való eszmecsere előtt, amennyiben szükséget, szükséget látják ennek. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők, hogy ilyen elkötelezetten foglalkoztak a témával. Köszönöm. Két állásfoglás indítványt kaptam készhez, az egyiket a néppárt részéről, a másikot a szocialista, Renew és a zöld frakció, és a, ezt a zöldek, a szocialisták is támogatják, a másikat pedig az Identitás és Demokrácia frakció terjesztette be. Felfüggöztem az ülést, holnap szavazunk ebben a témában. Következő ülésszakunk, ülésünk holnap, szeptember 19-én reggel 9 órakor indul. 9-től 2-ig, majd 3-tól 4-ig délután ülésezünk a napirendet tettük, és elérhető a weboldalon is. Most akkor zárom az ülést. Mindenkinek kellemes estét kívánok!